indítványról kell most szavaznunk, miután lezárom a vitát. Lezárom a vitát. And the next item is the... Tehát elkezdjük a szavazást erről a hét állásfoglalási indítványról. Először a hét frakció által benyújtott közösről. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. Please. Open the vote. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 21-43 arányban elutasítottuk az egyes módosítót. Hatos preambulum bekezdés Gomes asszony kíván szóbeli módosítóval élni. Nem halljuk. Gomes asszony, mikrofon beszéljen, kérjük. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném javasolni, hogy amikor az szerepel a szövegben, hogy African Charter on Human and People's Rights, és erről azt állítjuk, hogy Zimbabwe ennek tagállama, ez szerint ehelyett inkább írjuk azt, hogy amelyet Zimbabwe ratifikált. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor mellette ellene tartózkodás. Ezt akkor elfogadtuk. Most a közös állásfoglalás indítvány egészét, bocsátom szabadásra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk így most rátérhetünk a Venezuelával kapcsolatos állásfoglalási indítványokra. Először négy politikai frakció közös javaslatát bocsátom szavazásra, név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 46-20 arányban elfogadtuk. végül pedig az Észak-Koreával kapcsolatos állásfoglalást, ezen belül a kettes bekezdést, külön szavazunk két részben róla, első rész, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Hetes bekezdés, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, most pedig a közös állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 64 igen szavazat, egyetlen egy nem szavazat sem született, úgyhogy egyhangulag elfogadtuk. Több bejelentésem van. A néppárt arra kért, hogy hagyjuk jóvá a Nőjogi Bizottság tagjaként Elizabeth Marin Csártyi asszony jelentkezését, ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem.